So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, kérem, foglaljanak helyet. Die Sitzung. Folytatjuk az ülést. Megkaptam az eredményt. Anzahl der a 713 eh, leadott eh, szavazat, illetve választó eh, vett részt, 69 nem érvé, érvénytelen szavazat, 644 érvényes szavazat, 323 szavazat kell az abszolút többséghez. Jerzy Buzek 555 szavazatot kapott. Draghi Drogi, Drogi Csivotnicsonce Buzek. Kedves Buzek elnök úr, kedves kollégák. Drogi Csivotnicsonce Buzek. NATO Tisztelt elnök úr, sok szeretettel gratulálok önnek. Megválasztották az Európai Parlament elnökének. Sok sikert kívánok a hivatalában. Auf Frau Eva Britz. Eva Britz Svensson asszony 89 szavazatot kapott. Damit hat Jerzy Buzek die absolute Mehrheit. Ezzel Jerzy Buzek megszerezte a leadott szavazatok abszolút többségét. Amit lengyelül mondtam, vagy megpróbáltam mondani, ezt megismételhetem még egyszer anyanyelvemen is. Sok szeretettel gratulálok Jerzy Buzeknek, akit meggyőző többséggel választottak meg az Európai Parlament elnökének. Minden jót kívánok ehhez a kiváló feladathoz, és arra kérem Önt, Jerzy Buzek, hogy az elnöki széket foglalja el. Köszönöm. Koleżanki i koledzy, dear Tisztelt képviselőtársaim, kedves kollégák! Köszönöm, hogy megválasztottak az Európai Parlament elnökének. Számomra ez nagy kihívás, és nagy megtiszteltetés egyben. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik, aki megválasztott, és szeretnék mindent megtenni annak érdekében, hogy a bizalmukat megőrizzem. Megpróbálok mindenkivel együttműködni, és igyekszem mindenkivel együttműködni függetlenül politikai meggyőződésétől. Köszönöm szépen, hogy meg a támogatásukat. Köszönöm Svensson asszonynak, hogy részt vett, jelöltette magát, részt vett a választáson, és köszönöm a vitákat, beszélgetéseket. Mário Mauro és Graham Watson szintén